akkor fogjuk megrendezni. Most pedig a KASZ 2020 erős versenyképes és fenntartható európai gépjárműiparról szóló Proust jelentés következik. Megadom a jelentést ebbenek a szót négy percre. Tisztelt uh, biztos asszony, kedves kollégák! az autóipar példanélküli válságon megy át, ismert okokból. Nagyon kínos a helyzet. 2012-ben csak 12 millió autót adtak el, 18 millióhoz képest a válság előtt évente. Ugyanakkor tudjuk, hogy Európában az autógyártás az egyik pillére a növekedésnek, a, a, a GDP 4%-át adja Európában. A GDP egyik legfontosabb tényezője több tucat európai régióban, és legalább 12 millió munkahely függ tőle közvetetten vagy közvetlenül, és 80%-a az ipari technológiai fejlesztésnek az autóipar kapcsán valósul meg. Tehát az ipar szívéről van szó, amelynek az állapota pontosan mutatja a gazdaság állapotát. Az európai lakosság aggódik most az autógyártás jövője miatt Európában, és hogyha mi a népválasztott képviselői ezt az ügyet nem tekintjük a magunkénak, akkor nagy baj lesz. 2020-ra vonatkozóan a bizottság egy stratégiát indított el, amely jó kiindulási alap. Köszönöm szépen alelnök asszonynak, alelnök úrnak, Tajani alelnök úrnak, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a 2020-as év autója programját az ipar egyeztetve elindította. Ezzel együtt továbbra is nagy a gond, pedig az autógyártásnak komoly hozzáadott értéke van, illetve lehetne. A mai jelentésnek az a célja, hogy innovatív megoldásokat ajánljon, amelyek az autóipar növekedését segítik. Az innováció az egyetlen útja az előrelépésnek, már pedig sürgősen lépni kell, hogy a válságból kilábalhasson ez az ágazat. Közép távú céljainkat előre kell hozni, a politikának is támogatnia kell az autóipart, és egységesen kell fellépnünk védelme érdekében. Európa lépéskényszerben van. Európa persze egy védelem is, de ez csak egy bizonyos mértékig alkalmazható. A bizottság feladata szerintem az, hogy a túltermelés és a restrukturáció opcióit is megvizsgálva javasoljon előrelépési irányt. A jelentés a szabályozásra vonatkozóan világosabb és kiszámíthatóbb szabályozási rendszert követel, csökkenteni kell a bürokráciákat, és nem kell mindenáron állandóan új normákat kivetni az autóiparra. A technológiai fejlődés, tudja ezt maga az autóipar is, az, a fennmaradásának a záloga. Ezért arra kell koncentrálnunk, hogy kiszámítható pályát, keretet adjunk ennek a versenyképes ágazatnak. Üdvözöljük és ösztönözzük azt, hogy a társadalmi párbeszédre alapulva a reorientáció megtörténjen rugalmassággal, és átszerveződhessen ez a piaci ágazat, mert csak így tudunk a külföld, sőt a, már a belföldön is jelenlevő konkurenciával szemben harcolni. A jelentés szerintem kiegyensúlyozott kompromisszumot tartalmaz, az Ipari Bizottság nagy többséggel megszavazta azt. Ha önök megszavazzák majd plenáris szinten, akkor ebből mindenki csak nyerhet. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úrnak adom meg a szót. Mikrofonné. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, hogy ezt a témát megvitatjuk ma este, hiszen a korábban vitatott témák, például az űrpolitika témájához képest, azoknak a foglalkoztatottaknak a száma, akik az autóiparban dolgoznak, sokkal magasabb. 12 millió emberről van szó. A GDP 4%-át teremti elő ez az ipar, de ez a az arány a válság miatt az elmúlt években egyre hanyatlott. Tavaly csak 10-12 millió autót adtak el, míg 5 évvel ezelőtt még 17 milliót. Ezért nagyon fontos, hogy legyen cselekvési tervünk ennek a tendenciának a megállítására. Remélem, hogy ez folytatódni fog. Remélem, hogy a termelésre fogunk to- továbbra is tudni koncentrálni a szolgáltatások helyett. Az energiahatékony, biztonsági, biztonságos autók igazolni fogják, hogy jól döntöttünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászóló Nikolázik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az autóipar nagyon fontos szerepet játszik az európai régiók sok, több európai régióban foglalkoztatás munkahelyteremtés területén, és hogyha az Európai autóipar meg akarja tartani versenyképességét és nemzetközi helyzetét, akkor sokkal jobban kell koncentrálnia a kutatásra, fejlesztésre, különösen a környezetbarát fejlesztések területén. Ott ugyanis még nagyon sok a fejleszteni való. A szerkezet átalakításról nagyon sokat beszélünk, az egyes tagállamok az Európai Unióval koordinációs munkában kell, hogy harcoljanak az át, szerkezetváltások negatív hatásai ellen. A tagállamok ugyanakkor kihasználhatják az Európai Uniós alapokat is, hiszen ezek, erre a célra sok alap ad forrás. Úgy gondolom, hogy sikerül a versenyképességünket megőrizni, sőt fejleszteni, és a jövőben is a növekedés és munkahelyteremtés forrása lesz majd az autóipar. Köszönöm. Köszönjük szépen, András képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! A CARS 2020 az autógépgyártás iparágat kívánja versenyképesebbé tenni, azonban nézzünk szembe a tényekkel, csökken az új autók eladása, és a munkahelyek is elvesznek. Igaz, hogy támogatást kapnak ezek az autogyártó cégek, vállalatok, de azért délen nagyok a problémák. Az országok szeretnének kikecmeregni a válságból, több kutatásfejlesztésre lenne szükség, a belső piaci helyzetet javítani kellene, az, az értékesítést külföldre javítani kellene, és a humán erőforrások területén is lépni kellene. Hát gondoljunk csak bele, hogy mindez mit jelent. Az új kereslethez kéne igazodni, környezetbarátabb autókat gyártani, és a felhasználást is javítani? egy olyan úton, amelyet mindig is magáinak vallott az autogyártás, a szociális párbeszéd előmozdítása. Ez mind-mind feladat. Köszönjük szépen. Benien képviselő. Köszönöm szépen. Nos, brit perspektívából a CARS 2020-as cselekvési tervben nagyon sok a potenciál, és ezáltal, mint a Jaguar Land Rover is újra helyzetbe kerülne sőt az üzleti környezetet is javíthatja, és a kutatásfejlesztést is. Ez az autógyártás továbbra is versenyképes globális szinten, és a fenntartható közlekedésre is jó hatással lenne, főleg, hogyha kizöldítjük ezt az ágazatot. Örömmel tölt el, hogy a KASZK 2020-as cselekvési terv a brit kormány saját stratégiájával, a Driving Success című stratégiával nagyban összecseng, és azt gondolom, hogy ez jó környezetet teremt a vállalkozásoknak is. Fontos, hogy itt a nemzeti szintű programok azért összhangban legyenek, hiszen csak így lehetünk majd sikeresek globális szinten is. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen! Reding, képvisel, Reding biztos asszony kap szót. Elnök asszony, Proust képviselő jelentése nagyon nagy értéket képvisel, hiszen azt demonstrálja, hogy mennyire fontos az autógyártás az Európai Parlament számára. Az Európai Bizottság ugyanígy vélekedik, és a saját cselekvési tervében és tanúsbizonságát adja, hogy a növekedés központjába állítsa az autógyártást. A kárs 2020-as cselekvési terv azt gondolom, hogy megfelelő példát statuál, amikor is azt láthatjuk, hogy strukturális változásokat is előidézhetünk ezzel a cselekvési tervvel, hiszen javul a koordináció a bizottság szolgálatai és az érintett szereplők között. Az intelligens szabályozással a bizottság biztosította az, hogy ne legyen további teher az ipar számára, olyan jogalkotást javasoltunk, ahol a termelékenységet növelni kellett az adott ágazatban. A bizottság nagyon fontosnak vélte azt is, hogy a nemzetközi szabályokkal összhangba kerüljenek a saját szabályaink, és a felesleges terheket és költségeket csökkentsük a vállalkozások számára. Ezért gondolom, hogy a keret irányelvnek a felülvizsgálata nem véletlenül jött el. Tisztább járműveket szeretnénk, a kereskedelmi aspektusok, a könnyebb járművek mind-mind válaszok lehetnek a jövőbeni energetikai kihívásokra, és ezért fogadtuk el a Clean Power for Environment csomagot, amelyel tisztábbá tehetjük a környezetet. A vonatkozó irányelvek, azt gondolom, hogy most már a tagállami szinten kell, hogy hozzák az előnyöket a belső piac vonatkozásában, a közlekedésben, hiszen ez hozadékkal bír majd az egész EU számára. Nyilván a kutatás fejlesztés sem szabad elfelejteni, illetve a finanszírozáshoz való hozzáférést, de bizonyára tudják, hogy a bizottság 2013-ban javaslatot terjesztett elő, az európai zöld járművek kezdeményezés formájában, ahol társfinanszírozni kíván különböző alternatív üzemanyagokat és kutatásfejlesztési programokat. Ezeket KKV-kat érintik, és a COSME 2,3 milliárd eurót kíván 2020-ig előirányozni erre a területre és nyilván a KKV-k európai szinten innen nagyon nagy támogatáshoz juthatnak. Hagy zárjam azzal, hogy átnéztük azt is, hogy a KARS 2020-as cselekvési tervet hogyan lehet majd 2014 után folytatni, hiszen a jelenlegi források nem elegendőek ahhoz, hogy regionális és nemzeti szinten megfelelő struktúrák létezzenek, éppen ezért együtt kell dolgoznunk az ipar különböző ágazataival, illetve ezzel az érintett ágazattal. Köszönjük szépen, biztos asszony! Ezzel ezt a vitát is lezártuk. Holnap 11 óra 30-kor lesz a szavazás. A következő ülés holnap lesz, 9 órától, 8.30-tól, majd pedig 15 órától a napi rend mindenkinek rendelkezik.